Hölgyeim és Uraim, akkor tehát jönnek a szavazat magyarázatok, és itt a, azokkal kezdjük, amelyek kedről még megmaradtak, amik nem kerülhetek akkor sorra. Így aztán aztán jönnek majd a tegnap meg ma megszavazott jelentések, a vonatkozó magyarázatok, Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy nagyon sok eh, szóbeli magyarázatra való jelentkezés futott be. Fél kettőig tartjuk az ülést, azután írásban lehet majd beterjeszteni a magyarázatokat. Kezdjük tehát el. Markus Ferber kollega jelentése, kötelező adatcsere adó témában. Az első hozzászóló, aki a listán áll, López Bermejo kollega, akit viszont nem látok éppen a teremben. Ilyen módon Morvai Krisztina következik. Egy percben kérem. Köszönöm szépen! természetesen támogattam azt az új szabályt amelynek bevezetése a kedves vezér juncker úr tevékenysége miatt volt szükséges mindenki emlékszik ugye a luxleaks botrányra ezzel összefüggésben eh, szavaztunk